Bon, mes chers collègues. Tisztelt kollégák, mindjárt 9 óra 10 perc. Ha megengedik, akkor kezdjük is el a munkát. Marilaj, Maria Luisa. Por favor. Bon, merci. Donc on va commencer par le... Kezdjük is a 13-as pontunkkal. A napi rendjavítása után ez a sorrend. A 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés, a 2018 asra van szó. Én vagyok ennek az előadója, a néppárt kapta ezt március másodikán tartottunk eszmecserét a prioritásainkról, amelyet figyelembe kell venni a 2018-as költségvetéssel kapcsolatban. Április 25-én a koordinátorok elfogadták a javaslatokat a 2018-as tárgyalási mandátummal kapcsolatban, ezt a költségvetési szakbizottságnak elküldtük. A második lépés a kísérleti projekt kidolgozása és ellen, előkészítő tevékenységek kialakítása, amelyet a bizottság most ellenőriz. Ebből 13-at javasolt a mi szakbizottságunk, Ma találkozunk a bizottság képviselőjével, Dora Korra fog felszólalni, aki bemutatja nekünk a költségvetési projekt tartalmát, amelyet a bizottság készített 2018-ra. Természetesen meghallgatja majd a mi szakbizottságunk prioritásait a következő költségvetésre vonatkozóan. Meg is adom a szót egyből Dórának. Euh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! A bizottság bemutatta a 2018-as általános költségvetési tervezetet május végén, és a jövő évre vonatkozó költségvetési tervezet fókusza az önök szakbizottságának politikai prioritásaira is vonatkozik, erre alapul biztonság, migráció, beruházás és fenntartható fejlődés. Ahogy a korábbi években is a tengeri kiadások és halászati kiadások a 11-es fejezetben találhatóak, az összeg 2018-ra a következő, ami a kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, ez kb. 1 milliárd euró, és ami a kifizetési előirányzatokat illeti, az több mint 600 ezer, 660 ezer euró. 660 millió euró. A tagállamok fogják vizsgálni, és a tengerészeti halászati alapon keresztül kapják a tagállamok ezen kifizetéseket. Örömmel mondhatom, hogy a költségvetés nagy része, ami a megosztott kezelést illeti, mostanra a végrehajtás kezd beindulni. 17 tagállam végül értesítette a bizottságot arról, hogy kik az kezelési hatóságok, és innentől kezdhetjük el ezen összegek kiadását és azoknak a visszaigénylését. Tehát ezen 17 tagállam között vannak nagy ö, kiadók, úgyhogy azt reméljük, hogy mostantól az alkalmazás és a programok felhasználása egyre inkább beindul és egyre intenzívebb lesz. Ahogy önök is tudják, a költségvetési tervezet a parlament és a tanács elé kerül, és a párbeszéd a költségvetési hatóságok között elindul. Mi azt reméljük, és számítunk az önök szakbizottságának a támogatására, amennyiben a tanács ö, visszaszorításokat, megszorításokat javasolna a költségvetése vonatkozóan. Elnök úr is elmondta, hogy a szakbizottság különböző kísérleti projektet és előkészítési tevékenységet javasolt, ezeket nagyon alaposan elemeztük, és a politikai prioritásokhoz vagy a már meglévő jogalaphoz hasonlítottuk őket. A bizottság a parlamentnek elküldi majd ezen elemzés végét a hónap végére. Azt reméljük, hogy így tehát elkezdhetjük a munkát ezzel kapcsolatban. Ha megengedik, most kicsit részletesebben megnéznénk az különös a nagyobb kiadási tételeket, abban a sorrendben, ahogy azok a költségvetésben megjelennek, az sfp vel kezdeném, és az ezen programokhoz, megállapodásokhoz való hozzájárulásokkal. Azt kértük, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok a pénzügyi költségvetési programozásnak megfeleljenek. Ami a költségvetés által lefedett területeket illeti, ezen fenntartható halászati megállapodásokból azokat néztük, vizsgáltuk, amelyek már érvényesek, amelyeket meg kell újítani, vagy új megállapodások vannak, arra előirányzatok vannak tartalékban. Tehát az érvényben lévő megállapodásokkal kapcsolatban 19 millió eurót irányoztunk elő, a megújítandó vagy új megállapodásokra pedig 45 millió euró van tartalékban jövő évre. Az RFMO-kra a kötelező hozzájárulások vannak a költségvetésben, és ez a mi nemzetközi vállalásainknak megfelelően került kialakításra. 15 millió euró van kifizetésekre az IFF, az Európai Halászati Alap tekintetében 2007-től 2013-ig. Ezen 15 millió eurót arra kell kifizetni, hogy a fennmaradó ügyfeleknek ezen programok költségeit ki lehessen fizetni. A tagállamoktól megkaptuk a végső lezáró dokumentumokat március végéig, most pedig elemezzük ezen záró dokumentumokat. Hogyha minden rendben van, akkor a végső kifizetéseket is megtesszük a tagállamoknak, ezért van itt ez a 15 milliós összeg 2018-ra. Azt reméljük, hogy ezen programokat még az év 2018 vége előtt lezárhatjuk. Tehát itt az Európai Halászati Alapprogramokról van szó. Ami a jelenlegi IMF, a többéves pénzügyi keretet illeti, a megosztott illetékességű programokban van a legnagyobb munkánk, és azt reméljük, hogy most már egyre többet fognak ebből végrehajtani. Ami a kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, az IMFF rendeletnek megfelelően kell ezeket kialakítani. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, lehet, hogy már észrevették, hogy kevesebb pénzt kérünk 2018-ban, mint tavaly, vagy pontosabban idén, 2017-ben. Ez kicsit kontraintuitív, hiszen most mondtam azt, hogy egyre többen használják ezen programokat. Ennek az az oka, hogy a végfelhasználói összeget 2016-ból és 2017-ből visszakapjuk a tagállamoktól, és ezeket felhasználjuk arra, hogy 2018-ban kifizethessünk összegeket ezért tehát most kevesebb pénzt költünk, pontosabban nem költünk kevesebb pénzt, hanem a korábbi évekből az előirányzatokat felhasználjuk 2018-ban. Ennyit a megosztott irányításról. Ha megengedik, akkor most a közvetlen irányítási részre térnék át az IMFF-ből, ez az integrált halászati politika alkalmazását irányoz elő. Itt a kötelezettségvállalási előirányzat 48 millió euró, ez megfelel a delegált aktusokra vonatkozó javaslatnak, miszerint ezen kiadások felosztásán változtatni kell. Ezen delegált aktusokat az utolsó napi rendi pontban fogjuk bemutatni. Ami ezt a 48 milliót illeti az IMP-re, körülbelül 1 milliárd eurót javasoltunk a teljes halászati alapra. Ezen 48 millióból az innovációt, a beruházást és a növekedést akarjuk támogatni. A kék gazdaságban. Tisztelt képviselők, végül még szeretnék egy pár szót szólni az FK-ról, a Vigói Halászat Ellenőrzési Ügynökségről. 2017-ben komolyan megnőtt a költségvetésük a tengerőrségi, a parti őrségi csomag keretén belül. Ezt 2018-ban is megtartjuk, tehát stabil a költségvetésük 2017-hez képest, és azt javasoljuk, hogy 17 millió eurót kapjon az ügynökség az előírázatok tekintetében. A kötelezettségvállalások tekintetében. Az ügynökség emberi erőforrások tekintetében 10 létszámmal fog bővülni, megint csak a csomag figyelembevételével. Ennyit mondanék most el. A 2018-as költségvetés tehát nagyon előre tervezhető, és a fókusz a prioritásainknak megfelelően kerül kialakításra, ami az IMFF rendeletben is megtalálható Általában azt remélem, hogy ambiciózusak lesznek és támogatják a mi szakpolitikai irányzatainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Laura, ezt a tájékoztatást. Jelentéstevőként azt is elmondhatom, hogy köszönöm a bizottságnak ezt a ö, tájékoztatást, viszont azért néhány észrevételem van meglepő mindenképpen a környezetvédelem azért a PCP lényegére fog koncentrálni, tehát hogy mennyire nehéz a partorakás kötelezettséget teljesíteni, a tudományos adatoknak a begyűjtése a halállományról, illetve az aktivitás a fiatalok foglalkoztatása vonatkozásában. Nagyon fontos az Európai Ellenőrző Ügynökség, ezt ön is hangsúlyozta, tehát sajnálom, hogy mégis csökkentették a költségvetést, a migrációs az Európai Parti Őrség és egyéb kérdések, ez egy nagyon nehéz feladat, és az ügynökségnek éppen ezért kellő finanszírozásra van szüksége, és ez nem valósul meg. És nagyon aggaszt az is, hogy az ellenőrzésekre szánt összegek kb. 32%-kal csökken 2017-hez képest. Ez rendkívül aggasztó, és főként azt mutatja, hogy a tagállamok képtelenek a, ezt a pénzt közös projektekre felhasználni. Képtelenek egyetérteni abban, hogy bizonyos projekteket együtt vigyenek. Azt hittük és reméltük, hogy ez működni fog, de nem így van. Hát erről majd azért eh, el kell mondaniuk, hogy ez miért van így. Sajnálom azt is, hogy a a megreformált bcp eh, nek is eh, kevesebb a, a költségvetése, 2,5%-kal emelkedett, ugyanakkor a kifizetések csökkenek 10%-kal. Itt a bizottságnak azért el kell majd magyarázni, hogy a programozott projekteknél hogy van ez. Az Unió ambiciózus programjainak megfelelően kellene, hogy legyenek a kék növekedéshez és a Partvidékek versenyképességének a megőrzéséhez szükséges alapokat biztosítani kellene. Most akkor átadom a szót a kollégáknak, akik hozzá kívánnak szólni a költségvetési tervezethez. Klára, szeretnél még mondani valamit? Akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Természetesen teljes mértékben támogatom, amit ön mondott. Úgy gondolom, hogy a csökkentések nem kísérik a halászati politikát. Tehát sokkal, de nagyon komoly magyarázatokat kellene adni, mert egyébként nem értjük. Azt értem a különböző prioritásokat, de nem szabad megfeledkezni a strukturális politikát, vagy nem szabad lenézni a strukturális politikát. A költségvetésben ugyanakkor egy csökkentés jelenik meg, ami nagyon komoly csökkentés, ahogy ön is elmondta, elnök. Én is osztom természetesen ezt a véleményt. Csak ketten szóltunk ehhez, de hogy más kollégákkal is beszéltem, és ők is osztják ezt a véleményt, vagy ezt az elemzést olyan kollégákról is van szó, akik most nincsenek itt. Tehát mindenképpen nagyon oda kell figyelni, és oda is fogunk figyelni. Dora, Dora megadom a hogy nem, Gabriel, köz, kedves elnök úr, teljes mértékben egyetértek azzal, amit elnökként elmondott, és a néppárti képviselőként mondott hogyha az ellenőrzésekre akarunk koncentrálni, akkor az ellenőrzésekbe ez pénz is kell. Egyébként nincsen értelme, hogy lehet jobban ellenőrizni, ha nincs rá pénz. Köszönöm. Dóra, ha szeretnél még mondani hozzá valamit zárszóként, csak egy eh, szót, elnök úr. Ez pedig a kifizetéseket eh, jelenti a FEAM programban. Ez azt jelenti, hogy szerintem ez csak egy számviteli lépés. Tehát az történt, hogy a tagállamok nem költötték el a 2016-os és 2017-es előfinanszírozásként kapott összegeket. Ezeket a pénzeket visszavesszük, és ezeket 2018-ban fogjuk kifizetni. Ez csökkent a 2018-as összegek. Ha ezeket a pénzeket nem vennénk vissza, akkor ezek örökre elvesznének. Tehát ez gyakorlatilag csak egy számviteli művelet, és nem szeretném, félrevezetni a bizottságot azzal, hogy kisebb prioritást adunk az MFF-nek. Tehát nem szabad, hogy elveszítsük azokat az összegeket, amiket a tagállamok 2016-17-ben előfinanszírozásként kaptak. Köszönöm, Dóra! Azért már egy képviselő vagyok, és a szolgálatok bármelyikről is legyen szó, amikor azt mondják, hogy számviteli művelet, azért én azt jobb szeretem ellenőrizni. Csak ennyiről van szó. Már van tapasztalatom. Kedves kollégák, hát akkor ez van. Ami az ütemtervet illeti, a költségvetésnek a bemutatása a június közepéi ülésen lesz, 25-ig vannak a módosítók, és elvileg 2017. augusztus 30-án kerül majd sor a szavazásra. Tehát akkor most, ha egyet értenek, de ha nem, nem értenek egyet, akkor is most ez, ez volt a vicc. Nem, viccelek, viccelek. A 12-es napi rendi pontra térünk rá, ami egy eszmecsere a számvevőszékkel a halászati ellenőrzési rendszerről. Emlékeztetésként mondom, emlékeztetésként mondom hogy május 30-án a számvevőszék közreadta a jelentését az Európai Uniós halászati ellenőrzésekre, további forrásokra van szükség. Tehát a számvevőszék egyetért velünk, és megállapított, hogy a tagállamok még mindig nem valósítják meg az összes szükséges ellenőrzést, és ezért további forrásokra van szükség. Közörünkben van, és inkább nem mondom ki a nevét, hogyha, mert Wojciechowski. Jó. Elnézést, mert amikor az ember elolvassa fonetikusan, még csak valahogy elmegy, de amikor ki is kellene mondani, akkor, és a keresztneve? A keresztneve az pedig János lesz könnyebb. A számvevőszék tagja, és nagyon köszönöm, hogy eljött körünkbe, és Luxemburgból ide jött azért, hogy részt vegyen ezen az ülésen, és elmondja a jelentést ajánlásait. Ez a 118-as cikk értelmében került elkészítésre, illetve az ellenőrzési rendelettel. A koordinátorokkal, ahogy ezt megbeszéltük, Felhasználjuk ezt, hogy a számlevőszék jelentésével kezdjük. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, kedves eh, képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy módon van a jelentésünket ismertetni. A jelentésünk a eh, ez nem, nem gyakori, hogy az auditálásaink eredményét ö, ismertetni is tudjuk. Általában a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban szoktuk ismertetni jelentéseinket, de a Halászati Szakbizottságnak külön köszönöm, hogy úgy döntött, hogy ezt megvitatják. Az auditálási kérdések és a célja az auditunknak az volt, hogy megválaszoljuk azokra a kérdésekre, hogy az Európai Uniónak hatékony-e a halászati ellenőrzési rendszere, és a válasz erre egyértelműen az, hogy még nem. 2007 volt az utolsó auditálásunk ezen a szakterületen, és azóta 2007-ben volt az ellenőrzések reformja, a tagállamok és a bizottság több területen előrelépett, ennek ellenére azonban azt találtuk, hogy a legtöbb auditálási területen számos hiányosság mutatkozik, tehát az Európai Uniónak még nem kellően hatékony a halászati ellenőrző rendszere, és nem tudja ezt megfelelően támogatni a közös halászati politikát a, mik a legfőbb gyenge pontok de mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy négy tagállamot, Franciaországot, Spanyolországot, Egyesült Királyságot és Olaszországot látogattuk meg. Ezek a tagállamok, ahol legjelentősebb a halászati tevékenység, ők vannak leginkább jelen a halászati piacon. Az első komoly hiányosság az a regisztrációs rendszer. Nagyon sok különbséget tapasztaltunk a nemzeti nyilvántartás és az Európai Unió bizottsági nyilvántartások között különböző adatokat gyűjtenek a különböző nyilvántartásokban. A hatékony ellenőrzési rendszer megköveteli, hogy teljes körű legyen a nyilvántartás. A másik nehézség az pedig a monitorizás, tehát a nyomon, a műholdas hajókövető rendszer, ami csak 11%-át fedi le a hajóknak. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 90%-át a hajóknak nem követik nyomon. A kvóta leosztás is problémás. Itt azt tapasztaltuk, hogy egyes tagállamok megengedik eh, a különböző szervezeteknek, hogy maguk eh, osszák le a kvótákat, és még azt sem tudja az állam, hogy tulajdonképpen milyen alapon, milyen megfontolásból döntik el, hogy kik azok, akik végül is a halászati lehetőséget megkapják, illetve élvezik. A negyedik eh, jelentős eh, hiányosság, vagy gyenge pont, ezek a halászati tevékenységről gyűjtött adatok nem kellően átfogóak és megbízhatóak. A halászati felügyeletek elég jól dolgoznak, de a felügyelőknek sokkal jobb információra van szükségük. Nagyon jelentős különbségeket tapasztaltunk, például a partrarakási adatok és az egyéb adatok között ötödik gyenge pont, az ötödik probléma, nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között abban, hogy a szankciókat hogyan hajtják végre, alka- hogyan alkalmazzák a szankciókat, és ennek következtében nem azonos feltételekkel dolgoznak a flották. Tettünk néhány ajánlást a tagállamoknak és a bizottságnak is annak érdekében, hogy az információ megbízhatósága javuljon, illetve a monitorozása te, és hogy olcsóbb lokalizációs megoldásokat találjunk a kisebb hajók esetében és inkább az ellenőrzést fokozok, mint a szankcionálást. A konklúzióink összességében és az ajánlásaink nagyjából ebből állnak, és készen állok, hogy válaszoljak kérdésekre, csak úgy, mint kollégám, aki a fő vezetője volt ennek az auditnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És akkor most megadom a szót Weiss asszonynak. Itt van? Ja, ott van, piros ruhában, látom is. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, szeretnénk összetett mondani, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a saját értékeléseinket is bemutassuk az, az 1924-es rendelettel kapcsolatban, aminek az a legfőbb célja, hogy a halászati politikával kapcsolatos ellenőrzéseket megvalósítsa. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez volt az első típusú ilyen elemzés, össze, meg akartuk nézni, hogy a, az ellenőrzési rendelet hogyan kerül végrehajtásra, illetve mi a hatása a halászati ágazatra öt évvel azt követően, hogy hatályba lépett. Az elemzés azt elemezte, hogy a rendelet megfelele a célnak, illetve elegendő-e, és nem növeli-e meg aránytalanul az administratív terheket. A jelentés és a munkadokumentumokat április 24-én hoztuk nyilvánosságra, intenzív konzultációt folytattunk az érdekeltekkel, és mélyrehatóan elemeztük az összegyűjtött adatokat. Szeretnék összetett mondani a parlamentnek és a mm, támogatásért, amit kaptunk a konzultáció során, és emlékeztetni szeretnék, hogy volt egy munkacsoportülésünk 2016 márciusában, ahol alapvet, részletesen meg tudtuk vitatni az ellenőrző rendszert. Mik az eredményei a saját elemzésünknek? Először is van egy nagyon jó hír, az értékelés megmutatta, hogy hozzáadott értéket ad a rendelet, illetve a rendeleti keret. Összességében azt láttuk, hogy a közös halászati politika betartása és a kultúrája az egész Unióban javult. Kétségtelen, hogy a jelenlegi ellenőrzési keret lényegesen javult, racionalizálta az európai ellenőrzési rendszert ahhoz képest, ami 2009 előtt volt. És ehhez hozzá lehet még tenni azt is, hogy elfogadtuk a legutóbbi e, számvevőszéki jelentés következtetéseit is. Ez e, a, e, az elektronikus jelentéstétel, a hajók e, nyomon követése, az elemzések, ezek a kockázatelemzésre épülnek, és valamennyi elem együttesen já- hozta meg a sikert. Az FK által játszott ö, szerep is fontos volt az új szabályok alkalmazásában, például az ellenőröknek a kiképzésében, illetve a tagállami koordináció területén. Ugyanakkor nem minden jó, és vannak területek, ahol többet kellene tenni, ahogy ezt a számvevőszék is említette. Tehát a tagállamok általában végrehajtották a főbb rendelkezéseit a rendeletnek, a teljes alkalmazás még nem valósult meg több területen és ezek a kockázatok pedig alássák a közös halászati politikának a megvalósulását, és különböző helyzetbe hozzák a különböző tagállamokban dolgozó halászokat. Különösen az alábbi kérdésekre egyrészt a súlyos szabálysértések pontrendszerével van gond, a szankcióknak az alkalmazása, és a nyomon követhetőség problémája, illetve a kis hajóknál a fogási statisztikákkal is problémák vannak. Nagyon jogos kérdések merülnek fel, ugyanakkor szorosan szeretnénk együttműködni a tagállamokkal annak érdekében, hogy felzárkózzanak és tudják teljesíteni a megkövetelt sztenderdeket. Fontos az akciótervek megvalósítása és a rendszeres találkozó a tagállamokkal, de megpróbál de nem tartózkodunk abból sem, hogy szankcionáljuk, hogyha egyértelműen és súlyosan sértik a szabályokat. Kritizákát kapott már a számövőszék részéről is, és az értékelésben is lehet, hogy felül kell vizsgálni az ellenőrzés munkálatait. Milyen felülvizsgálatokról is van szó? Egyfelől a jelenlegi derekációk a kis halászhajókra vonatkozóan, többek között, hogy az elektronikus fogásjelentés illetően, illetve a nyomonkövetésük, ez adott esetben ö, sérti a másoknak a jogait. A másik, hogy a jelenlegi nyomon követhetősége a halászati termékeknek nem igazán hatékony. Másik példa, ami szintén nagyon nyilvánvaló és már említésre került, a partnerrakási kötelezettség. Ez egy nagyon komoly eh, aggodalomra ad okot, és reméljük, hogy jövőben meg lesznek az eszközeink és szabályok, hogy ezt, eh, ezt a célt megfelelően tudjuk majd ellenőrizni. Van, további eszközökre van szükség a ö, eh, halászhajóknál. Nem a jelentés is és a számvevőszék is említette, hogy a szankciós rendszert is tovább kell specifikálni. Tehát dióhéjban, és ezzel be is fejezem, nagyon nagy mértékben ugyanarra jutottunk, mint ugyanazokra a következtetésekre jutottunk, mint a számvevőszék, és az értékelés mutatja azt, hogy a rendszer önmagában javult, a szabályok betartásán is, területén is javulás van, egyenlőbbek lettek a feltételek, ugyanakkor még mindig vannak olyan területek, ahol a végrehajtás eh, nem tökéletes, eh, és a szankciós rendszerrel is problémák. Ez az egyenlő feltételeket alása, és adott esetben alása a közös halászati politika teljes érvényesülését. Ezekkel a hiányosságokkal foglalkozni kell, és örömmel jelentem be, hogy úgy döntöttünk politikai szinten, hogy elindítjuk az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatát, és a jobb ellenőrzés, jobb szabályozás si szabályok keretében fogjuk ezt tenni, és megfelelő konzultációt fogunk kezdeményezni az összes érintett féle, beleértve az Európai Parlamentet is, mielőtt egy javaslatot tennénk az új szabályozásra. Ezzel együtt teljesen világos, hogy a felülvizsgálata ennek a rendeletnek szükségesé teszi a számvevőszék ajánlásainak a figyelmevételét is, illetve az egyéb ajánlásokat, amelyeket az Európai Unió a Thomas jelentésben tett, arról, hogy hogyan lehet javítani és egységesebbé tenni az ellenőrzési rendszert. Ezeket figyelembe fogjuk venni. Tehát elnök úr, tisztelt képviselők, még egyszer engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a gyümölcsöző tárgyalásokért, amelyeket folytattunk a múltban, és a jövőben is eh, így szeretnénk folytatni a munkát ezenről a nagyon fontos kérdésről. Merci, Madame Je donne maintenant la parole most a koordinátoroknak és a képviselőknek adom meg a szót. Gabriel Matto. Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönjük szépen az előadását, hogy Voszki úr. Már hosszú ideje tagja ön is a mezőgazdasági bizottságnak, és nagyon jó együttműködésre nézhetünk vissza, főleg a banán területén. Együtt mentünk például Lapalmába, és ott is nagyon sokat segített nekünk a munkánkban. Most azonban térjünk át a halászatra. Még egyszer köszönetet mondok tehát. Úgy vélem, hogy a számvevőszék jelentése valóban szükséges jelentés volt. Nagyon fontos az ilyen jellegű információkat megkapnunk. Még akkor is, hogyha az összegzése az, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk ezen a területen. Meghallgatva a bizottságot, valóban szükség van egyes dolgok reformálására. Az ellenőrzési rendelet azt mondhatja, hogy az eredmények még nem teljesítik az elvárásokat. De mint minden jelentés esetén, itt is nagyon sok általánosságról van szó, és sok mindent elkerülünk a vita során. De az egyes tagállamok még hozzátehetnének ehhez. Itt van például Spanyolország. Önök általánosságokban beszélnek, de nem értékelik külön az egyes konkrét tagállamok helyzetét, melyel megpróbálják felszámolni azokat a hiányosságokat, melyre a számvevőszék felhívta a figyelmünket. Nem akarok egyesével végigmenni az egyes részleteken, de úgy vélem, hogy vannak olyan területek, amelyeken nem értenénk egyet az önök eredményeivel. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Természetesen igaz, hogy a halászati adatok az ellenőrzési rendelet vonatkozásában nem mindig tökéletesen megbízhatóak. Sem a hajózási, sem a kirakodási adatok. Ez a realitás, amivel szembe kell néznünk. Azonban Spanyolország szempontjából ez radikális változáson megy át, ugyanis óriási erőfeszítést tettünk ezen adatok minőségének javítására. Lehetséges, hogy a múltban nem volt minden adatunk aktuális, de úgy vélem, hogy komoly munkával próbáljuk ezt a területet folyamatosan fejleszteni. Még mindig van előttünk sok munka, de Spanyolország részéről úgy vélem, hogy nagyon sok követelmény már szigorúan teljesül az adatszolgáltatások kérdésében. a hajózási és a kirakodási adatok területén is így van. Azután az adatcsere területén szintén úgy vélem, hogy Spanyolország óriási előrelépést tett, és teljesíti a követelményeket. Felállítottuk a szükséges adatbázist. A számvevőszék azt próbálja mondani, hogy nem volt előrelépés ezen a területen, én azonban nem értek ezzel egyet. A jelentésben valóban van számos jó, pozitív pont, amelyel kapcsolatban még át kell gondolnunk, hogyan tudjuk fejleszteni a rendszereket, de a számvevőszéknek is meg kell értenie, hogy számos felvetett kérdéskör már most is fejlesztésre került a tagállamok részéről. Köszönöm. Sí, gracias, presidente. Eh, gracias. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük szépen ugyanakkor a jelentés bemutatását is. Felmerült a kérdés, hogy van-e hatékony halászati felügyeleti rendszerünk. A bizottság azt mondja, hogy felül kell vizsgálnunk az ellenőrzési rendelet eredményeit. Én azonban úgy vélem, hogy a rendelet felülvizsgálata helyett inkább arra kellene összpontosítanunk az erőfeszítéseinket, hogy tovább javítsuk mindazokat a rendszereket, amelyek már felálltak. azzal próbáljuk a problémákat megoldani, hogy módosítjuk a dolgokat. Azonban, ha a tagállamok ehelyett azzal foglalkoznának, hogy ezeket az adatokat a megfelelő, kimerítő módon regisztrálják a nyilvántartásban, és ha valóban meg lenne a lehetőségük arra, hogy szatellitekkel ellenőrizzék a hajók helyzetét, és ha ezzel képesek lennének megfelelően eh, ellenőrizni a kirakodást és a hajózást, és ha meg lenne az összes adatuk az adott hajóról, akkor ezeket egy az egyben átadhatnák az ellenőröknek. Ha végre elkezdenék a szabálysértési eljárásokat, mindezek a követelmények benne vannak magában az ellenőrzési rendeletben. Egyszerűen nem értem, hogy miért kell ezt felülvizsgálnunk. Miért kell felülvizsgálnunk a rendeletet? Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy nem, hajtsuk végre a követelményeket, amelyek benne vannak, mindazon eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. Egy másik gondolat. Az átláthatóság hiánya, amelyről szintén szó esett, illetve a kvóták felosztása, amely szintén egy fontos kérdéskör. Azonban, ha nincsen átláthatóság a kvóták felosztásában a tanácsban, akkor hogyan tudnánk ezt itt megoldani? Folyamatosan követelnünk kell a egyes tagoktól, egyes csoportoktól, hogy minél nagyobb átláthatóságot tegyenek lehetővé, és ezt évente folyamatosan kell folytatnunk a tanácsban. Beszélhetünk magáról az átláthatóságról, de hogyha a KHP-ról beszélünk, akkor ez a rengeteg, ja, rengeteg jelentés mind nem elegendő, túlságosan gyenge. Engedjék ezt meg nekem, hogy így mondjam. És egy másik gondolat, melyre Gabriel is kitért. Én egy olyan jelentést szeretnék látni, amely részletezi azt, hogy kinek mi a feladata, ki mit csinál, mit tesznek a tagállamok. A mi felelősségünk természetesen a jelentéstétel. Engedjék meg, a végén pozitív lesz a hozzászólásom kicsengése, de ehhez negativitásokra is szükség van. Vagyis a tagállamokra szükség van a konkrét adatokra annak érdekében, hogy tudjuk, hogy kitől mit tudunk követelni. Ellenkező esetben, ha ezzel nem rendelkezünk, akkor egyszerűen nem tudjuk, hogy kiről beszélünk, kihez kellene beszélnünk, kire kell nyomást helyeznünk a szabályok betartása érdekében, nem tudjuk, hogy mely tagállamra kell külön nyomást helyezni. Ezek magától értetődő kérdések részemről, és nagyon szeretnék választ kapni rájuk. Ahelyett, hogy felülvizsgálnánk, módosítanánk az előrzések rendeletét, lehet, hogy inkább az lenne a fontos, hogyha, hogyha javítanánk azokat a dolgokat, amik már rendelkezésre állnak, és megkövetelnénk az egyes csoportoktól a feladataikat. Természetesen pozitívumok is vannak, önök is említik, hogy mely területeken magyarosan már a fejlődés de nem lenne jobb, hogyha mindazt az információt, amelyen rendelkezünk, összefognánk és alkalmaznánk azokat az eszközöket, melyek már a kezünkben vannak. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Bernard Kuhn. President. Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönöm a számvevőszék képviselőnek, Jánosnak a bonyolult családnévvel ezt, az, ezt a hozzászólást. Ha visszanézünk a konkrét vita témára, akkor elmondhatjuk, hogy a legfurcsább az mennyiség eltérés a kirakodás és az értékesítés között. Hogyan, lehető, hogyan lehetséges ez? Az egyes halfajokra konkrét kvótákat rakunk, adunk ki, ezt a tagállamokra felosztjuk, és a tagállamok is feloszthatják az egyes cégekre. A kvótákat nemzeti hatóság tartja kézben, és minden egyes halász hajót, amely kihajózik a vízre, be kell jelenteni a hatóságnál, pontosan le kell írni a fajokat, melyekre halászik, és amikor visszaér, akkor egy konkrét kikötőbe kell beérkeznie, kirakodnia, ahol ellenőrzik a fogást, és be kell becsülni a fogás mennyiségét. Ezt egyébként egy elektronikus naplóban is meg kell jelenítenie. Ez a fogás mennyiség, amely lemérésre és becslésre kerül, kerül tovább a Nemzeti Kezelési Hatósághoz, és ott vonják le ezt a kvótából. Ez az alapvető eljárás. Azonban azt is tudjuk, hogy a tagállamokban az egyes fogási területeken és folyik a kvóta csere, ami egyébként legális 10-15% mértékben. És előfordulhat ezért, hogy az egyik területen megnövekszik egy faj mennyisége egy adott tagállamban, egy adott kvótán belül. Azonban ezt is megfelelően jelenteni kell az adatokban, ugyanis kérdés, hogy mekkora a különbség a kirakodott és az értékesítés mennyiség között. Ugyanis ez kétségeket és aggályokat okoz, hogy egyes cégek ezzel kapcsolatban visszaélésekhez jutassanak. Előfordulhat, hogy növendék halakat is értékesítenek a piacon, amelyeket nem dobtak vissza, de elvileg ezekhez használt eszközöket is ellenőrzik. Ez itt a központi téma. Csak azt tudjuk, csak úgy tudjuk ezt javítani és továbbfejleszteni, hogy átláthatóbbá tesszük, átláthatóbbá tesszük ezt a mennyiségkülönbséget és az esetleges kvóta cserét is. Merci Werner. Euh, Clara Aguilera. Köszönöm, Clara Aguilera. Köszönöm a szót, elnök úr. Más kollégák is említették még előttem, de valóban hiányosság van az ellenőrzések és a begyűjtött információ területén. Két dologra szeretnék azonban én is kitérni. Azt már úr mondta már ezt előttem. Mindenképpen előnyös lenne, hogyha a következő jelentésekben a konkrét tagállamokról is szó esne. Egyes esetekben már most is előfordul ez a gyakorlat, de úgy véljük, hogy ezen a területen több adatra van szükség. Néhány apróságra szeretnék rávilágítani. Ezt minden tagállamban lefolytatják. Különbség van a kiszabott szankciók között. Az egyik grafikonon a négy ország, melyet összehasonlítanak, Nagy-Britannia, Olaszország, eh, Franci- Spanyolország, Franciaország, részéről azt láthatjuk, hogy a különbség nagyban eltér. Spanyolországban a környezetvédelmi hatás alapján szabják ki a szankciót. Franciaországban más a helyzet. Azonban itt nem volt információ nemzeti szintről arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen szankciókat szabnak ki. Vagyis Franciaország nem tette lehetővé az adatok elérését. Még, akkor, még annak ellenére sem, hogy a nemzeti szabályozásnak igenis voltak arányos eredményei, amelyek a cég profitjához arányosítják ezeket a számokat. Azonban több esetben a hatóság ezt nem vette figyelembe. Olaszország. Itt például nincsen korreláció a profit és a szankciók mértéke között. A hatóságok lehetővé tették a cégek részére, hogy befolyásolhassák. Az Egyesült Királyságban nagyon ritkán szabtak ki szankciókat. Úgy vélem, ez egy tünet jellegű probléma, ez a grafikon, jól bemutatja, hogy mi történik. Az ellenőrzések nagyon fontosak, de épp ilyen fontosak az egységes, egy, egységesített szankciók is. Spanyolországgal együtt számos olyan ország van, amely komoly erőfeszítést tesz. Azonban olyan adatok állnak előttünk, amelyek azt mutatják, hogy ezen országokban még igenis vannak problémák. Ez pedig komoly aggodalmat mutat, én magam is komoly kétségekkel élek a szankciók közötti különbségek miatt. A legnagyobb probléma a szankciók alkalmazásában alkalmazott egyéni döntések, egyéni mérlegelési jogkör a hatóság részéről. Úgy tűnik, hogy egyes országokat máshogyan kezelnek a hatóságaik, mint másokat. Az ellenőrzések területén feltűnt hiányosságokat is köszönöm a számvevőszéki jelentésben, hiszen fontos adat ez számunkra. Sajnálatos az, hogy a legfontosabb információkra nem tudtunk fényderíteni. Végül az utolsó gondolat a kvótákkal kapcsolatban szeretnék még szólni. Ha lehetséges, a következő jelentésben térjenek ki a kvóták felosztásának kérdésére és az egyes tagállamok között. Úgy vélem, hogy ez is egyéni mérlegelési jogkör alapján történik. Nincsenek objektív kritériumok a megosztás kialakításához, ezért vannak különbségek az európai flottán belül. Ennek pedig nem lenne szabad így lennie. Felteszem tehát a kérdést, hogy hogyan osztják fel ezeket a kvótákat. A hatóságok csak hasraütéssel döntenek róla. Számomra ugyanis ez is aggodalmat okoz. Köszönjük azonban a jelentést, ugyanis nagyon hasznos, sokat segít az előrelépésben. Köszönöm. Paco Miamon. Gracias, presidente. Sajnos mikrofon hiány nem halljuk a beszélőt. Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként elnézést kérek. Rojecsovszki a, a, úr, a beszéde alatt sajnos még nem voltam itt, késtem, ezért elnézést is kérek. Úgy vélem a jelentés különös fontossággal bír, ugyanis megmutatja nekünk a hiányokat, az elmaradásokat, a közösen elérendő intézkedéseket. Spanyolországról szólnék egy szót. Az elmúlt években valóban voltak hiányosságok az ellenőrzések területén. Azonban az is igaz, hogy az új kormányzattal 2012 óta és az Európai Unióval karöltve képesek voltunk egy átfogó integrált ellenőrzési tervet felállítani. És számos hiányosság, melyet a számvevőszék emlegetett, az elmúlt három évben nagy mértékben le lett küldve, köszönhetően az átfogó halászati ellenőrzési tervnek, melyet a bizottsággal karöltve állítottunk össze. A mi rendszerünk az egyetlen olyan rendszer a világon, amely már rendelkezik az ISO 9000-es tanúsítványjal. Vagyis valóban vannak még hiányosságok, de rengeteget képesek voltunk már felszámolni. Van egy nem annyira nemzeti, hanem Európai Uniós szintű hiányosság, és ez maga az ellenőrzési rendelet. A bizottság is kitért erre korábban, illetve a szakbizottsági kollégáim is. Az ellenőrzési rendelet úgy működik, mint egy irányelv, amit sajnos nagyon rosszul ültettek át a végrehajtásba, főleg a szankciók területén, ott ugyanis nagyon kevés a homogenitás. A kezemben tartok egy felmérést a hiányosságok, hiányosságokról, amely bemutatja, hogy a rendelet egyes rendelkezései közvetlenül hivatkoznak a szankciókra is. Úgy vélem, hogy módosítanunk kell az a rendeletet, vannak benne egyértelmű hiányosságok, ebben mindannyian megegyezünk. Egy olyan fontos, kiemelt kérdésben, mint a szankciók, kifejezetten szükség van erre. Örülök annak, hogy azt hallottuk, hogy felülvizsgálat érkezik a rendelet szempontjából, mint ahogy a bizottság elmondta, és ennek keretében foglalkozni fognak a hiányosságokkal is, melyeket feltérképeztünk. Tulajdonképpen botrányos, hogy semmilyen harmonizáció nincsen ezen a területen a különböző országok által kiszabott szankciók között. Köszönöm. Merci, Paco. Köszönöm, Paco. Rodiszt úr. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük szépen a számvevőszéknek a nagyon hasznos jelentést. Emellett köszönetet mondok az előttem szólóknak. Igazuk van, Korábban, amikor elfogadtuk a KHP-t, akkor döntöttünk róla, hogy átdolgozzuk az ellenőrzési rendeletet, és erre szükség is van, hiszen egyszerűen nem kompatibilis a régi politikánkkal és az új politikánkkal. Olvashattuk, hogy még mindig komoly hiányosságok vannak, és a kérdés mindig az, hogy mit használ nekünk akár a legjobb jogszabály is, hogyha nem tudjuk ellenőrizni Emlékeztetek arra, hogy az európai flotta 89%-a kivételi intézkedést kap az egyes szabályok alól. Ez pedig óriási szám. A bizottság jelentése bemutatta azt, hogy a 15 méteres hajók kivételezése nem megfelelő eljárás a rendelet szabályai szempontjából. Ezt semmiképpen nem tartom jónak. Mit tartanak arról, mit mondanának arról, hogyha ezt a kivételezési rendelkezést egyszerűen egyszerűen visszavonnánk, hiszen lehetetlen, hogy 89%-ra vonatkozik azon hajókra pedig, amelyekre nem vonatkozik ez az ellenőrzés, próba szerű tesztelést kell végezni. Ezt azonban nem végzik el mindenhol, ezt is mindannyian tudjuk. Csatlakoznék azon előttem szóló kollégákhoz, akik megkérdezték, hogy melyek ezek az tagállamok. Igenis tudnunk kell. Hálás vagyok azért is, hogy a bizottság azt is kimondta, hogy amikor jogsértések merülnek fel, szabálysértési eljárást is kell indítani. A kérdésem azonban az a bizottság számára, hogy ez mennyi időbe telik? A szabálysértési eljárás nagyon hosszú is lehet. Ki az, aki egyáltalán elindított már ilyesmit? Összefoglalva nekem az a benyomásom, hogy az ellenőrzésekkel egyáltalán nem vagyunk elég szigorúak, a tagállamok szempontjából semmiképp. Nemrégen saját jelentésemben is kaptam egy konkrét hozzászólást, amelyen belül kimondták, hogy a hobbihorgászokat is figyelembe kell venni. Ezt azonban a saját tagállamom azt mondta, hogy ezt nem vagyunk képesek betartani, hiszen nincsen elég kapacitásunk az ellenőrzésekre. De hát csókolom, hogyha van egy jogszabályunk, akkor igenis be kell tartatni annak szabályait, nem lehet csupán azt mondani, hogy olyan erős, olyan szigorú jogszabályt hoztunk, amit nem is tudunk betartatni. Ez egy nagyon kínos kérdés, de kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztésemet, ugyanis úgy vélem, nagyon sokan gondolják ezt ugyanígy. Szeretném, hogyha a bizottság a következő ellenőrzési rendeletbe szigorú szabályokat építene bele, és ezeket szigorúan be is tartatná, hiszen Ellenkező esetben csak a papírkosár számára dolgozunk, nincs értelme jó szabályokat hozni, ha nem tudjuk betartatni őket. Köszönöm. Merci, Madame Rodust. Köszönöm, Rodust képviselőasszony. Mielőtt Vajzsnyivkovszki úrnak megadnám a szót, pár szót én is szólnék. Azzal kapcsolatban, ami elhangzott, a számvevő szék és az ellenőrzési bizottság jelentései nagyon tanulságosak. Tudományos alapokra épül a halászati politika. A jelentés, mindkét jelentés kiemeli, hogy milyen hiányosságok vannak ezen ellenőrzésben, alapvetően a tagállamok hibájából. A bizottság dönt majd, hogy indokolt-e módosítani az ellenőrzési rendeleten. Én három pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt már elhangzott, de megismételném, a harmonizáció hiánya a tagállamok között akadályozza az ellenőrzési rendelet megfelelő végrehajtását. Ez biztos a harmonizáció célja, az ellenőrzési területekkel, hogy legyen az ellenőrző személyek képzésé, az ellenőrzési módszerek kialakítása és különböző technológiai kérdésekben kell a tagállamoknak megállapodnia. A szankciók harmonizációja, Klára is elmondta, hogy különböző szankciók vannak, ezeken harmonizálni kellene. Az ellenőrzési rendelet a pont engedélyrendszert tervezi elő, de a végrehajtással kapcsolatban még komoly hiányosságok vannak, ezen javítani kell. Harmadsorban az ellenőrzések hatékonysága attól is függ, hogy az ügynökség hogyan működik. Minden évben a parlament célja, és idén is, hogy megtartsuk a pénzügyi eszközöket. Ez rendkívül fontos számunkra. Sajnálom, hogy a tagállamok nem képesek együttműködni az ellenőrzések kapcsolatban, ez már elhangzott az alapnak komoly pénzügyi lehetőségeik vannak ennek finanszírozására, például az ellenőrzési helikopterekre is előrányoztak egy költségvetési tételt, és ezt nem használták fel. Ezért tehát, ahogy Dóra is mondta, más prioritásokra fogják ezt felhasználni, ami sajnálatos. Fontos, hogy a tagállamok ezt elmagyarázzák. Ezt a pár szót szerettem volna elmondani Wojciechowski úr, most meg is adom a szót önnek, hogy próbálja meg választ adni a kollégáinknak. Thank you. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, most anyanyelvemen fogok válaszolni a kérdésekre. Talán így pontosabban tudok választ adni. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za... Köszönöm szépen. Köszönöm a résztvevők részvételét a vitán, és köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak a jelentésünk iránt. Ami a felvetett kérdéseket illeti. Máte, Bilbao és más képviselők is feltettek kérdéseket olyan témákban, amelyek arra vonatkoznak, hogy mi hogyan mutattuk be az egyes tagállamokra vonatkozó eredményeinket. Természetesen, ami az ajánlásainkat és következtetéseinket illeti, ezek általánosak, de a jelentésben nagyon sok olyan információ is benne van, amely azt mondja, hogy komoly eltérések vannak a tagállamok helyzetei között. Vannak bevált gyakorlatok is, és ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni Spanyolországot. Spanyolország követendő példaként szerepel a jelentésben. A 28-as résznél láthatjuk a 28-as pontban, vagy a 86-os pontban találhatjuk, hogy Spanyolországban a szankciórendszer jobban működik, hiszen alig volt olyan eset, amelyben egy adott hajó tulajdonos ötször kapott volna büntetést a helyzet javítása nélkül. Az Egyesült Királyságban több mint száz olyan eset volt, amikor sorozatosan megbüntették ugyanazt a hajótulajdonost, és mindig ugyanúgy járt el. A másik pedig a pontrendszer hiánya. Itt Franciaországról beszéltünk. A hajók nyilvántartásba vételével kapcsolatban Olaszországban vannak a leg, leginkább problémák, tehát komoly eltérések vannak a tagállamok között. A számvevőszéken gyakran beszélünk arról, hogy az audit eredményét hogyan lehet bemutatni hogy földrajzi kritériumokat alkalmazzunk-e. Én személy szerint ezt a megközelítést támogatnám. Azt szeretném, hogyha a számvevőszék jelentéseiben lenne egy melléklet, ahol egyértelműen kimondjuk, hogy mit találtunk egy adott országban. De vannak, akik ezt ellenzik, és ők nem szeretnék, hogyha a számvevőszék újjal mutogatna egyes országokra. Az biztos, hogy a jelentésben elég sok hivatkozást találkoznak az egyes tagországokra. Ami Bilbao képviselő kérdését illeti, hogy legyenek-e jogalkotásbeli módosítások. Hát bizonyos kérdésekben, hogyha a 12 méternél kisebb hajókat akarjuk ellenőrizni, akkor módosítani kell a rendeleten. De általában véve mi azt gondoljuk, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, és a legtöbb ajánlásunk nem igényli azt, hogy jogalkotási módosításokat is véghez vigyünk, egyszerűen csak a jelentéstétel kell javítani, és talán hatékonyabb szankciókat bevezetni, de ettől még nem kell európai szinten a joganyagon módosítani. Egyszerűen hatékonyabban kell fellépnünk. Ami azt illeni, hogy Milan Mon, Karin és más képviselők mit említettek meg. Hát köszönjük szépen, hogy ilyen pozitívan értékelik a jelentést. Örülök annak, hogy a jelentés, amelyet a médiában is bemutattunk, az érintett felekkel is találkoztunk, halászokkal, szervezetekkel, környezetvédelmi szervezetekkel. Általában véve mindenki egyetért a mi nézetünkkel, miszerint a közös halászati politikának hatékonyabb, pontosabb ellenőrzése van szüksége. Ezt mindenki tudja, hogy ezen javítani kell. A bizottság is elfogadta ezt, és már az első lépéseket láthattuk is. Azt remélem, hogy a közeljövőben a szemvevőszék a bizottságnak egy további jelentést készített, amelyben már azt fogjuk kimondani, hogy az Európai Unió már egy hatékonyabb ellenőrzési rendszert vezetett be. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk e felé. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Vájc asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ismét megkaptam a szót. Először is szeretném kiemelni, hogy teljes mértékben nagyra értékeljük a tagállamok erőfeszítéseit, hogy megfeleljenek az ellenőrzési rendeletnek. Nem könnyű feladat ez, nagyon sok a szabály, de azt láttuk, hogy az ellenőrzési szabályokat sokkal jobban végrehajtják és alkalmazzák a tagállamok, mint, a, mint korábban. Ez a jó hír. Persze vannak olyan területek, ahol még mindig nem megfelelő a szabályok alkalmazása, és ezen területeken mindenképpen kollaboratív módon próbálunk együttműködni a tagállamokkal, hogy magasabb szinten tudják ezeket alkalmazni. Az auditokkal próbáljuk a rendszerszerű vagy rendszerbeli problémákat felismerni, és utána fellépési terveket meghatározni konkrét fellépésekkel, határidőkkel, és így segítjük a tagállamokat abban, hogy teljesen végrehajthassák a szabályokat. Ha ez a megközelítés nem működik, akkor más eszközökhöz is nyúlhatunk, hogyha egyértelmű a meg nem felelés, nem csak szabálysértési eljárást használunk erre, hanem kísérleti projekteket is, hiszen ezek gyorsabb eszközök. A kísérleti projekteket pár hónap alatt el lehet érni, a szabálysértés pedig több éves eljárás. Elnök úrral is egyetértünk. Azt látjuk, hogy a támogatási alapokat nem használják fel megfelelően. Nagyon komoly összeget állnak rendelkezésre az Európai Halászati Alapból az ellenőrzési eszközök beruházására, de sajnos ezen lehetőséggel nem élnek megfelelően. Nos, ami a tagállamokkal kialakított kollaboratív megközelítést illeti, ez nem elég önmagában. Egyértelmű, hogy fontos az ellenőrzési rendelet felülvizsgálata is, és erre szükség van. Megnyugtatnám azokat, akik azt mondták, hogy nem szeretnék ezt a felülvizsgálatot elindítatni. Nem célunk, hogy forradalmat indítsunk, mi csak azt szeretnénk, hogyha fokozatosan lehetne javítani a már meglévő ellenőrzési kereteken fontos megfelelő rendelkezéseket meghatározni, hiszen a rendelkezések jelenleg nem teszik lehetővé a megfelelő végrehajtást. A pontrendszer is ehhez tartozik és az biztos, hogy a jelenlegi rendszerben vannak hiányosságok, ki kell igazítani a mostani szabályokat az új halászati politikához, ami a kirakodási kötelezettséget illeti, de hogy többen elmondták, a flotta nagy részére nem vonatkoznak az ellenőrzés intézkedések. Itt a kisebb flottáról beszélünk, kisebb hajókról. Azt tisztáznám azért, hogy valóban igaz, hogy a flottáknak csak 11%-a, ami a hajók számát illeti, van a hatája alatt, de hogyha tonnától eltekintve nézzük, akkor a rendelet a hajók kétharmadára vonatkozik, és a kifogások 90%-ára. Fontos megnézni, hogy hogyan lehet az új informatikai eszközöket felhasználni, amelyek a forgalomba kerültek. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy a rendelet felülvizsgálata során újabb lehetőségekkel is éljünk, de még egyszer elmondanám, hogy nem akarjuk alapjaiban megrengetni ezt a szabályozási rendszert, itt evolúciót és nem pedig revolúciót szeretnénk. Ami az Európai Halászati Ellenőrzési Ügynökséget illeti, fontos szerepük kell, hogy legyen az ellenőrzési rendelet végrehajtásában a tagállamok között. Tájékoztatnék mindenkit, hogy tegnap a az ellenőrzési ügynökség irányító bizottsága ajánlásokat fogadott el. Mi az ügynökség elmúlt öt év során végzett munkáját próbáljuk elemezni, és azt, hogy hogyan lehet az ő munkájukkal a halászati alap működésén javítani. Köszönöm. Köszönöm, Bájc asszony. Lezárjuk a napi rendünk ezen pontját. Köszönök mindenkinek mindent. Köszönjük külön is a számvevőszék képviselőjének, hogy eljött a ma délelőtt ülésünkre. És összességében a számvevőszéket azért, hogy ilyen részletesen elemezte számunkra ilyen fontos jogalkotói területet. Nagyon fontos, hogy a számvevőszék rámutasson a hiányosságokra és a hibákra, amelyek a politikáink végrehajtása során adódhatnak. Köszönöm szépen! Először is képviselők vagyunk, utána pedig számvevőszékhez kerülünk. Hát köszönöm szépen. Lehet, hogy mi is egyszer majd a számvevőszéknél fogunk dolgozni. Merci beaucoup. Oké. Okay. Bon, mes chers collègues. Nous allons... Tisztelt kollégák, térjünk át a 14-es napi rendi pontra. A parlament álláspontjának előkészítése 2020 utáni időszakra a többi éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. A szocialisták kapták meg ezt a jelentést, Klára Ágierre az előadó. Most a bizottság jelentését fogjuk először meghallgatni, utána pedig eszmecserét tartunk. Egyből meg is adom a szót a bizottság képviselőinek, még mindig Dóra. Dóra Korea kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Hálás vagyok azért, hogy a bizottság lehetőséget kapott arra, hogy ma felszólalhasson ezen eszmecserében. Először is azt szeretném elmondani, hogy én inkább most hallgatni szeretném, meg szeretném hallgatni az önök prioritásait, és megnézni, hogy önök szerint milyen komoly kihívások várnak ránk a 2020 utáni pénzügyi kerettel kapcsolatban. Önök is tudhatják, hogy a bizottság komoly vitát indított útjára a 2020 utáni időszakról a fehér könyvével, ez volt az első lépés az EU jövőjével kapcsolatban. Aztán pedig különböző anyagokat hoztunk, és az egyiket a jövő héten, június 28-án fogunk jóváhagyni az Európai Uniós finanszírozás jövőjéről. Biztos, hogy önök is tudják, hogy nagyon sok előkészítő munkálat folyik jelenleg. A bizottság ezen gondolatébresztő anyagban fogja a vita alapját meghatározni a parlamenttel közösen természetesen, és más fő érintett féllel. Jelenleg annyit tudok elmondani, hogy aktívan részt veszünk ezen belső előkészítő munkákban, és a mi részünkről nagyon egyértelműen fogjuk megfogalmazni azon konkrét igényeket, amelyek jelenleg léteznek a tengerészeti és halászati ügyekben 2020 utánra. Különösen kiemelnénk, hogy mennyire fontos támogatni az ágazatunkat a megreformált közös halászati politika végrehajtásában. Nemrég elhangzott, hogy fontos a kirakodási kötelezettség miatt kiigazítani a szabályokat, és egyéb prioritások is vannak. És nagyon fontos fenntartani a tengerparti vidékeken a foglalkoztatás szintjét. Meg kell néznünk persze a specifikus igényeket, és azt, hogy az egyes tengeri területeken, medencékben milyen konkrét igények merülnek fel, és a mostani biztosunk prioritása azt, hogy a földközi tengeren a túlhalászáson lehessen csökkenteni. Ezek az iránymutatások a jövőbeni pénzügyi kerettel kapcsolatban. Elnök úr is elmondta, hogy a halászat csak egy ágazat a tengeri gazdaságból, egy nagyon fontos ágazat. Mindnyájan továbbra is támogatjuk általában véve a kék gazdaságot 2020 után, különösen ami a beruházási támogatást és a munkahelyek támogatását illeti. Végül pedig a jövőben is nagyon erősen fogjuk képviselni a nemzetközi dimenziót, és azt, hogy nagyon fontos a kötelezettségeinknek eleget tenni mind a regionális halászati szervezetekben, mind pedig ami a bilaterális kapcsolatokat illeti. Nemrég volt egy közlemény a nemzetközi óceán kormányzása kapcsolatban. Ez is egyfajta irányt mutat arra vonatkozóan, hogy 2020 után mit szeretnénk látni. Ez a három nagy igény család, ha mondhatom így, amelyet mi beazonosítottunk a jövőbeni pénzügyi kerettel kapcsolatban a tengerészeti halászati kérdésekben. Ennél többet jelenleg nem nagyon tudok mondani, még akkor is, hogyha biztos a jövő héten fogja a gondolatébresztő anyagát publikálni, de nagy érdeklődéssel hallgatom az önök felvetéseit. Köszönöm. Köszönöm. Klára. Köszönöm, elnök úr. Az eszmecserét, amelyet most elindítunk, azon téma körül indítjuk, amely a több éves pénzügyi keretről szól. Nos, ezen több éves pénzügyi keretről elég röviden elég beszélni. Engem sokkal inkább aggaszt az, hogy mi lesz a Brexit után, és a költségvetési prioritások. Én nem kérdőjelezem meg az eddigi prioritásokat, védelem, terrorizmus elleni fellépés, határvédelem. Tehát értem én ezeket a prioritásokat. Biztos, hogy a következő költségvetésben is ezek meg fognak jelenni. Öttinger biztos úr elmondta, hogy 10-13 milliárd euróval járul hozzá az Egyesült Királyság a költségvetéshez. A Brexittel ez eltűnik, és nem tudom, hogy hogyan lehet növelni a költségvetésen, és a tagállamoknál sincsen ilyen hajlandóság. a saját erőforrások felhasználására történ egy javaslat, de erről még egyelőre a viták folynak. Szeretném, hogyha egyértelműen határoznánk meg a prioritásainkat mi is, ugyanúgy, ahogy azt a bizottság tette. Azért, hogy ne léphessünk át azon a tényen, hogy a több éves pénzügyi keret belül a strukturális alap 0,6 százalékot kap csak a tengerészeti fellépések. Tehát ez, ez messze nem elegendő. Ami a további előinezetokat illeti, a jelenlegi többéves pénzügyi tervben 2014-2020-ig a hozzájárulás 3,6 millió euró volt, a strukturális alap pedig csak 0,6 millióval járult hozzá. Ez egy nagyon csekély összeg és nem feltétlenül fedezi az ágazat igényeit. Ez egy rendkívül releváns és szükséges fellépés lenne. Hogyha a legutóbbi reformot is figyelembe vesszük, ez egy komoly átdolgozás volt, és új aspektusok jelentek meg, új elemek, amelyeket csak mostantól alkalmazunk, és a jövőben még inkább megjelennek majd. Nos, ezen reformokhoz erőforrásokra van szükségünk. Fontos, hogy elérhessük a céljainkat. Fontos, hogy Ezt mondta a bizottság képviselője is, hogy a biztos úr vállalása, a parlament vállalása arra vonatkozóan, hogy a földközi tenger problémáit megoldjuk. Nem tudom, hogy kvótákkal lehet-e csökkenteni a halászat mennyiségén, de az biztos, hogy itt egyszerűen át kell irányítani egy ágazatot, és az biztos, hogy ez munkahelyi veszteséggel is fog járni, ezt pedig valahol kompenzálni kell. Más területeken is hasonló a helyzet, ezt már megtettük a múltban, például a bányászat területén, és voltak kompenzációs eszközeink. Ezen fenntarthatósági, nagyon is logikus lépések, én ezeket nem kérdőjelezem meg, azzal a következménnyel fognak járni, hogy középtávon igenis megszűnnek majd munkahelyek. Ez a valóság. Ha a földközi tengeren kvótát alkalmazunk, akkor csökkenni fog a halászat, mint tevékenység. És Európában általában véve az ilyen ágazati átalakításokat kompenzációval fedezik. Azért beszélek most erről, mert aggaszt engem a jövő, és a mi halászati szakbizottságunk 0,6%-ot fizet csak a strukturális alapokra, ezt fenntartják a következő keretben is, mindenképpen fenn kell tartani, különben nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Öttinger biztos úr, vigyázzunk, ne feledjük el, hogy a legutóbbi költségvetési találkozón azt mondta, hogy a strukturális alapoknak kell más alapból forrásokhoz nyúlni. Fontos, hogy a jelenlegi alapot tud, tudjuk fenntartani, a halászati alapot de nagyon nehéz lesz ennek. Tehát a halászati politika reformjának a végrehajtását biztosítani. Mindenképpen komoly erőfeszítést kell tennünk. Egyrészt a halászati alap, a tengerészeti halászati politikák fenntartása rendkívül fontos, a fenntartható halászat is nagyon fontos az európai halászat szempontjából is, fontos ezeket bevonni, de ami az Európai Halászati Ellenőrzési Ügynökséget illeti, az elnök úr is elmondta, új feladataik vannak, közben pedig sokkal kevesebb pénzt kapnak. Úgy gondolom tehát, most már rátérek majd a jelentésre is, hogy a költségvetést fenn kell tartani, de fontos a közös halászati politika célkitűzéseit is tiszteletben tartani. Ami a fenntarthatóságot illeti, ez mindnyájunk számára nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy munkahelyek meg fognak szűnni ezen ágazatban. Egyértelműen ki kell mondanunk. És tudom, hogy ezért kompenzációkra lesz szükség. Hablamos habitualmente mucho de diferenciar la... Általában nagyon nagyok a különbségek más ágazatokhoz képest. Nehéz a helyzet, de hangsúlyozni kell hogy a tagállamoknak lehetőségük kell, hogy legyen a saját költségvetésükben, hogy megfelelő támogatást tudjanak adni például a hagyományos halászati tevékenységekhez. Ezek általános megjegyzések, ezeket akartam csak elmondani. Szeretném hallani másoknak a hozzászólásait is, persze azok a kollégáikét, akik hozzá kívánnak szólni de úgy gondolom, hogy halászati szakbizottságként igenis a szociális hasznosságát is figyelembe kell venni, nem csak a gazdasági elemeket. Ennek van egy szociális összetevője. 0,6% az nagyon kevés, de ezek a források szükségesek, hogyha azt akarjuk, hogy egy jobb társadalom és egy igazságosabb társadalom jöjjön létre. És természetesen nagyon érdekelnek az önök észrevételei. Elnök, köszönöm szépen, Klára, Bernard Kuhn. E az EPV frakció elő, árnyék előadójaként szeretném megköszönni a kollégánknak ezt a jelentést. Teljes egészében egyetértünk a témakörben. Hogyha megnézzük az IMFF-et és a 2014-es szabályokat, akkor azt láthatjuk, hogy a 6,4 milliárd eurót 7 év alatti felosztásában nem kaptunk túl nagy arányú mennyiséget. Hogyha azt figyeljük meg, hogy mi magunk is a természetes erőforrását megóvásán dolgozunk, a halászat is 40%-ban, és a költségvetésnek nem egészen 1%-át kaptuk meg a 130 milliárdból. Reméljük, hogy 2020 után a tagállamok készek lesznek saját GDP-jük 1%-át elkülöníteni a költségvetésből, és az Európai Unió költségvetésből számunkra felajánlani. Az Egyesült Királyság kiesik, ezt már tudjuk, ez mindegy 18 milliárdot jelent, természetesen kifizetéseket sem kapnak, azonban négy, ez a 4-5 milliárd hozzájárulás már így is fájni fog, ezt valahonnan kompenzálni kell. Azonban ugyanúgy érzem, mint Clara Géra, a KHP-val és a céljaink elérésével, hogy a maximális fenntartható hozamot le tudjuk halászni, ennek érdekében képesnek kell lennünk megtartani a szinteket a jelenlegi alacsony kifizetési szintek, fizetési szinteket és a halászati szinteket figyelembe véve egyszerűen több erőforrásra lesz szükségünk. És ezt nagyon komoly példán is érzékeljük. Ez pedig nem más, mint, a, mint Németország helyzete, ahol a tengeri eh, állomány fenntartási szabályokkal most volt lehetőségünk olyan helyzetet elérni, ahol képesek voltunk az EMF-ből 50%-os és a nemzeti erőforrásokból 50%-osan megosztott kifizetéseket realizálnunk. Ez egy példa arra, hogy hogyan tudjuk lecsökkenteni a halászatot, és hogyan tudjuk mégis megvédeni a halászati cégeinket. A 6,4 milliárd 7 éves összegnek 11%-át az Európai Unió menedzseli. Hogy ehhez még hozzá szeretne -e szólni bárki, az még más kérdés. Azonban ide tartozik még számos egyéb nemzetközi politika, adatvédelmi politika, a tengeri halászat tervezés, stb és a maradék százalékot irányíthatják a tagállamok. Azonban már hallottuk a jelentést, hogy a legutóbbi költségvetési évről leadták már a jelentést, és a tagállamok nem megfelelően kísérték végig ezeket a projekteket. Ha pedig az átmeneti halászati leállítási időszakokat is figyelembe veszem, akkor nem értem a helyzetet. Nem lehet ez az irányelv, amely, amelynek keretében a parlament, a bizottság és a tanács együtt döntött, hanem a helyzetet az is okozza, amit a tagállamok hozzáadnak. Egy esetekben olyan feltételeket is szabnak, amelyek, amelyek alapján a cégek nem is kaphatják meg a kártérítést a leállításokért. És akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy hova mennek ezek az erőforrások és van olyan is, hogy ezek az erőforrások bennmaradnak az évben, és átvitelként kerülnek a következő évbe át. Hogyha ilyen kártérítést kaphat, egyes esetekben van olyan előírás, hogy kizárólag akkor kaphat kártérítést egy cég, hogyha három éven keresztül 10 ezer eurós profitot termelt, azonban, hogyha valakinek például motorhibája volt egyik évben, akkor csak hozzám jöhet panaszkodni. A fő célunk tehát, hogy kihasználjuk az összes forrásunkat. Nagyon fontos a munkahelyek létrehozása, a helyi fejlődés elősegítése, a piacra vitel elősegítése, annak érdekében, hogy a hozzáadott érték megmaradjon a halászat cégeknél. Annak érdekében, hogy képesek legyenek megvalósítani a tárolási és a hűtési kapacitásokat is, annak érdekében, hogy ne kelljen azonnal a lehető legalacsonyabb áron átadni a nagykereskedőnek a fogást, aki aztán óriási árakon ö, értékesíti tovább. Szó szerint egy csónakban evezünk mindannyian, akár milyen fajokról lenne szó. Az adatgyűjtés továbbra is kiemelt, ugyanis 250 millió eurót kapunk erre, ez pedig nem apró összeg, annak érdekében, hogy megfelelő értékeket, adatokat tudjunk összegyűjteni az állományokról, hogy pontos, tudományos alapú adatokkal tudjunk dolgozni a jövőben. Ellenőrzés és végrehajtás. Pont most hallottuk róla a jelentést. 580 millió eurót kapnak a tagállamok az ellenőrzések érdekében. Nem tudom, hogy ezt teljes egészében lehívtuk-e, ugyanis erről nincsenek számok. Mire van tehát szükségünk? A 2020-as 2020 utáni finanszírozáshoz, finanszírozásban egyetértek kollégánővel, az akvakultúrát is fejleszteni kell, hogy környezetbarát és gazdaságos is legyen, de ehhez a szociál, szociális, társadalmi, gazdasági hatásokat is figyelembe kell venni, nem csak a gazdaságiakat. Hogyan tudjuk a szektort úgy fejleszteni, hogy ezzel a kisvállalkozások sem menjenek csődbe? A teritoriális hal- és akvakulturális régiókat is fejleszteni kell, valamint az integrált tengerpolitikát hasonlóan. Csupán annyit tudok elmondani, hogy a céljaink az kell, hogy legyenek, hogy ezek a forrásokat jobban kihasználjuk, és az, hogy a költségvetés egy százalékát egyértelműen megszerezzük a halászati politikára és a természeti erőforrások megóvására. Köszönöm. Merci, Werner. Köszönöm szépen, Werner. Isabel Toma következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést Klárától szeretnék elnézést kérni, mert csak egy részét hallottam a hozzászólásának, mivel késve érkeztem. De amit hallottam, az azt erősíti meg, hogy egy irányba gondolkodunk. Én a többéves pénzügyi keretek ügyében vagyok jelentéstevő a Költségvetési Bizottságban, és fontos tudni, hogy az Egyesült Királyság kilépése és a, az új kiadások, több, nevezetesen a védelmi kiadások, amelyek valószínűleg be kell, hogy épüljenek a következő többéves költségvetésben nagyon oda kell figyelnünk a kis picike halászati költségvetésnek, mert én úgy tudom, hogy nincsen politika, ha nincs hozzá megfelelő költségvetés. Tehát ha azt akarjuk, hogy a halászati politika méltó helyet kapjon, akkor azt is el kell érnünk, hogy ez az icike-picike költségvetés azért legalább megtartásra kerüljön. Én nem akarok elébe menni a dolgoknak, nem tudom, mit fog kidolgozni a parlament, mert a következő több éves költségvetési keretről szóló vita még folyik, néhány hete kezdődött, és eh, majd lesz egy első változat, egy első előterjesztés. Öttinger biztos eh, május 28 vagy 29-én fogja ezt ismertetni, akkor már nagyjából fogjuk tudni, hogy mik a fő vonalai azonban az világos, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Mindaz, ami már elhangzott, egyezik az én véleményemmel is. Különösen, hogy a Brexit az nem csak azt jelenti, hogy pénz megy el az unió költségvetésből, hanem ennek következményei is lesznek. Tegnap egész nap, egész délután erről beszéltünk, vagy egész délelőtt már nem emlékszem, de hát mindenféle következmények is lesznek. Valószínűleg hatással lesz a tevékenységeinkre, és ez valószínűleg így lesz a legtöbb Európai Uniós államban. Most nem csak a földközi tengerről van szó, a brit barátainkkal erről tárgyalni kell majd. De az nyilvánvaló, hogy a tevékenységre hatása lesz a kiválásnak. Tehát elébe kell mennünk, és a külön borítékot, egy külön összeget kell erre félretennünk, hogy ezeket a hatásokat ellensúlyozni tudjuk, mert ezek adott esetben több szakembert is nehéz helyzetbe fognak hozni, sőt, több partmenti lakosokat is. Másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, ez pedig a partra rakás. Miért? Azért, mert szerintem ez a rendelkezés, ami szerepel a közös halászati politikában, előbb vagy utóbb értékelésre kell, hogy kerüljön. És eh, amikor ez értékelésre kerül, majd azt fogjuk látni, hogy van még mit tenni, és eddig nem tettük meg azt, amit kellett volna. Ez az én véleményem, de az is, hogy nem tettünk mellé kellő eszközt sem kutatás vonatkozásban, sem felszerelésben, például a szelektivitást a, illetően ez az én véleményem minden esetre, és szerintem akkor ezt egyébként le is írtam világbiztosnak. Egy szelektivitási tervet is meg kell majd valósítanunk, és annak is lesz költsége. Tehát még egyszer azt említeném, ami már elhangzott adatgyűjtés és egyebek, mindenben egyetértek. Egy dologgal szeretném zárni, ami de lehet, hogy ellenezni fognak majd. Ez a megvalósítása a 2014-15-ös költségvetésnek, ennek a késedelmes megvalósítása. Kevés lesz végül is az eredményünk, a következő több éves keretről fogunk majd vitatkozni, csak nem szeretném, hogyha azt mondanák, hogy jó, jó, de hát nem is használták fel, nem történtek meg a kiadások. Mert ha olyan késő a megvalósítás, ez nem a területeknek a hibája, nem a szakembereké, nem a kutatóké, hanem annak a hibája, hogy nincs megvalósítás. Most a tagállamok felelősek ezért, vagy a bizottság, ezt nem tudom, számomra ez rejté, de az biztos, hogy az operatív tervek nagyon későn kerültek kialakításra, és nagyon későn valósult meg az MFF. Tehát éppen ezért, de szeretném, hogyha nem jönnének nekünk ezzel az érvel, hogy ennek emiatt csökkentik a jövőre nézve a, a halászati költségvetést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Tomászony. Klára, visszaadom a szót. Szeretnék köszönetet mondani Izabelnak a hozzászólását. Nagyon nagy szerencsénk van valójában, mert Izabela jelentéstevőnk és egy kitűnő szövetséges költségvetési területen jól ismeri az ágazatot. Tehát egy olyan személyre számíthatunk, olyan személyre kellene számítanunk, aki nem ismeri az ágazatot, az problémás lenne és eh, végül is ez nekünk nagyon megkönnyíti a helyzetünket. Egy dolog valamit elfelejtettem említeni, de ez mégis csak foglalkozhat. A végeredménye a jelenlegi vizsgálatoknak nyilvánvalóan nem jó, mert nagyon későn kezdtük el. Önök is elmondták, Izabel is. Az operatív programok rendkívül sokat eh, késtek. A tagállamok később kezdték, és nem tudom, hogy ez a bizottságnak vagy a tagállamoknak-e a hibája. Kétségtelen, hogy az ágazat nagyon későn tudta csak befogadni ezeket az intézkedéseket, és ez nyilvánvalóan ki fog hatni a ö, majd a költségvetésre is, és ez egy olyan elem, amit ellenünk fognak felhasználni. Egyetértek azzal, amit mondtak. Ugye azt mondtuk, hogy egy százalékot fogunk kérni. Nem fogunk megelégedni a 0,6 százalékkal. Valószínű, hogy vannak összegek. Ambiciózusak vagyunk, de főként realisták leszünk. A halászati politikát nehéz így megkezelni. Mindenképpen fenntarthatóságot akarunk, ez az egyik legfontosabb elem. De nem szeretnénk, hogyha mindettől el kellene tenni. Köszönöm Isabelnek és Márciásznak, és a továbbiakban is az erőfeszítéseinket koordinálni fogjuk az ágazat érdekében. És hallatni fogjuk a hangunkat, és természetesen az ágazat érdekében és a közérdek érdekében fogunk munkálkodni. Köszönöm, Klára, mondja az elnök. Tehát akkor végül is mindenki elégedett. Minden esetre lesz egy véleménycsere július 12-13-án, szeptember 25-én jelentéstervezet ismertetésre október 9-én, 10-én bizottsági szavazás, majd pedig november. Ez mindezeket még meg, majd meg kell erősíteni, de ezek az előzetes dátumok, kedves kollégák. Most pedig akkor a madeirai misszióval kellene foglalkoznunk, de Ricardo és ahol eh, eltekintve se Nitero, se Valenza, se Riano, se Caputo, eh, se Fonten nincsenek itt. Úgyhogy azt javaslom, hogy a madeirai beszámolót azt vigyük át a következő ülésenkre, amikor itt lesznek az érintett tagok. Elnök úr, és akik eh, nincsenek itt, eh, azok már úgysem vesznek részt eh, misszióban, már nem tudnak feliratkozni. Mi ezzel szemben mehetnénk, vagy mehetünk hát azok, akik nem, nem vesznek részt a meghallgatásokon és nem mennének misszióra, akkor nem nagyon lennének a misszióra jelöltek. Kicsit meglep a, a dolog. Még tegnap nagyon érdekes meghallgatások voltak szerdán, és ezzel együtt négyen voltunk. Most veszem akkor a neveket fel. Kénytelen vagyok mert meg akartuk változtatni a ö, meghallgatás napját, azért tettük szerdára, mert hogy többen vannak, aztán itt se jöttek el. Vannak, akiknek persze jó kifogásuk van, és ezt elfogadom, de az, hogy hárman vagy négyen vagyunk, ez nem elfogadható. Majd egyszer erről is kell beszélnünk. Most akkor rátérünk a bizottsággal folytatott elő, ö, eszmecseréről, a delegáltaktusokról és a végrehajtott ö, utasításokról. Négy ö, aktus van, az egyik a halászati konzerváló intézkedések az északi tengeren, a június 24-ig, azaz holnap utánig halasztottuk el a, az ellenzés a véleménybenyújtását, a Balti tenger konzervációs eszközei május, július másodikáig, a visszadobási szabályozás az északi tengeren, ez július 24-éig van a határidő, és a az Európai Parlament és Tanács rendeletét módosító rendel a közvetlen alapok és az integrált halászati politika, illetve a közös politika, ezek a pénzeszköz átcsoportosítások, ugye, amiről már beszéltünk. Már beszéltünk a halászati főigazgatósággal. Tehát emlékeztetni szeretnék, hogy augusztus 12-ig lehet itt ellenvéleményeket megfogalmazni. Dórának adom át a szót, aki a bizottságot képviselés után ha akarják, akkor még hozzászólhatnak. Köszönöm. Csupán néhány szót szerettem mondani az, volna mondani az utóbbi delegált jogi aktusról, amelyet említett. Ennek a jogi aktusnak a célja a pénzügyi felosztások módosítása a kiadásra és a közvetlen irányítása az IMFF keretében. Ahogyan korábban már szó esett róla, azon pénzek újra disztribúciójáról van szó, melyet már a közös eszközökre felosztottak az eredeti IMFF ben ahol 19 százaléka jutott volna a közvetlen eh, menedzsment pénzeknek ezen akcióra. Az akció célja az volt, hogy a tagállamok olyan projekteket állítsanak össze együttesen, kettő vagy több tagállam minden esetben, amelyekkel ellenőrizhetik a hajókat az a CFP e ellenőrzés intézkedésének megfelelően. Ez az új és igen szigorú gondolat nem sikerült túlságosan fényesen. Három év alatt csak egyetlen projekt jött létre, egyetlen misszió az IMFF ezen részeinek keretében. És ezért eh, veszítettünk el 23 millió eurónyi eurónyi előirányzatot, és ez valódi veszteség. A bizottság ezt az eredményt úgy értékeli, hogy az EU költségvetés megfelelő menedzsmentje szempontából érdemes átcsoportosítani ezeket a forrásokat olyan akciókra, ahol, amelyekről tudjuk, hogy valódi igény van rá, valódi szükséglet érkezett a részvevőktől. Ezek az akciók pedig a következők a beruházás és a növekedés fejlesztése a tengeri gazdaságba, másrészt hozzájárulások, önkéntes hozzájárulások a regionális halászatok irányító szervezeteihez, annak érdekében, hogy ezek a szervezetek is létrehozhassanak projekteket. Ez konkrétan a mediterráneumra vonatkozó eset. Ennyit szerettem volna elmondani, erre kívántam felhívni az önök figyelmét. Tudom, hogy csalódást okoz, hogy ez az akció az intézkedések közös feltérképezéséről nem jutott sikerre, azonban úgy véljük, hogy a legmegfelelőbb lépés ebben a pillanatban az, hogy egyszerűen módosítsuk ezeket az allokációkat, és átcsoportosítsuk őket olyan területekre, ahol valós és komoly igény van a pénzekre. Hogy ezt honnan tudjuk? Például indítottunk egy projekt kiírást a kék karrierek keretében, amely projektben a kék gazdasághoz szükséges készségek fejlesztését irányítottuk elő. Elindítottunk projekteket a kutatásfejlesztés területén és kék laborokat is, és erre a jelentkezés mindig túllépte a kereteinket hatszor annyi kérelmet kaptunk, mint hány rendelkezésre álló hely is, mint amennyi költségvetés volt. Ezért úgy érezzük, hogy ezen a területen óriási az igény. Így, hogyha át tudunk csoportosítani pénzeket, akkor azzal tudjuk a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló költségvetést. Ennyit kívántam bemutatni, és elmondani ezen delegált jogi aktussal kapcsolatban, de szívesen hallgatom hozzászólásaikat. Merci, Dora. Euh, Köszönöm, Dora. Igen, ami az első két-három pontot illeti. Szerintem ez nem lesz nagy probléma, de majd meglátjuk, hogy van ellenvetés. De az utolsóval kapcsolatban már elmondtam, és most még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy sajnálom, hogy a tagállamok ilyen felelőtlenek, hogy képtelenek megállapodni bizonyos dolgok véghezvitelében. Amikor én előadó voltam a halászati alappal kapcsolatban, azt gondoltam, hogy számíthatunk a tagállamokra is arra, hogy megállapodnak. Ezért döntöttünk közösen úgy az árnyék jelentéstevőkkel és a tanácssal is a trilóguson, hogy több eszközt rakunk ebbe a borítékba, mert hogy a tagállamok utána az ellenőrzéseket valóban szigorítsák. Azt látjuk, hogy ezt nem tették meg, szerintem egyszerűen felelőtlenek és ezért számon kérhetők. Ezért tegnap délelőtt úgy döntöttünk a koordinátoroknak, hogy koordinátorokkal, hogy a tanácsnak egy levelet küldünk, és elmondjuk, hogy mennyire sajnáljuk ezt a helyzetet. Elmagyarázzuk a tanácsnak, hogy azt reméljük, hogy a jövőben ilyen nem fog megtörténni, mert ez felelőtlenség. Ami az alapok átirányítását illeti, Dora, már elmondtad, ezt nem tudjuk ellenezni. Ez jó felhasználása ezen pénzösszegeknek, máskülönben elvesznének, és az mégiscsak sajnálatos lenne. Akkor jobb mégiscsak a mi ágazatunkban a munkahelyek tekintetében felhasználni. Ami a bizottság Gott illeti megerősítette azt, hogy jól fogják ezt felhasználni, konkrét projekteket fognak finanszírozni. A kék növekedés persze egy ö, támogatandó terület, de azért el kell mondani, hogy a tagállamok mennyire felelőtlenül jártak el. Ezt a problémát a tanácssal kell megbeszélni. Ennyit akartam elmondani. További észrevétel nincsen a felhatalmazáson alapú aktusokkal és végrehajtási aktusokkal kapcsolatban? A tolmácsok fognak most örülni. Megbiztos önök között is néhányan. Általában kicsit túlhúzzuk az üléseket, most viszont hamarabb befejeztük, mint lehetett volna. Ami a koordinátorok ajánlásait illeti, ezt mindenkinek kiosztottuk, nem kaptam visszajelzést, tehát mindenki elfogadja, ha jól látom. A koordinátorok ülése kiválóan folyt tegnap délelőtt. Mindenki mindenben megállapodott. Ha ezt mindig így lehetne csinálni, annak én nagyon örülnék. Abból indulok ki tehát, hogy a koordinátorok ajánlásait ezáltal jóvá hagytuk. A következő ülésünk Brüsszelben július 12-én lesz 9-től fél egyig és 3-tól fél hétig, és 13-án 9-től fél egyig. Köszönöm a tolmácsoknak, mi is köszönjük elnök úr. Mindenkinek köszönöm a részvételt, tisztelt kollégák. Igen, hát azért, mert a születésnapom volt tegnapig, nem biztos, hogy ezért persze, de tényleg egyszerűen hihetetlen volt. Mindenki mindenben megállapodott, saját kezdeményezésű jelentésekkel egy árva probléma nem volt. Maga az a paradicsom volt. Általában pokoli körülmények között dolgozunk, ez most maga a paradicsom volt. Köszönöm mindenkinek!